megelőző szöveg, amelynek célja a kisebbségek védelme, ezt még nem kaptuk meg, ezek, erről még nem tájékoztattak bennünket, ez a, ez a legújabb információ, amivel rendelkezünk. A, nem mond, nincsen semmi olyan esemény, ami miatt azt kell mondanunk, hogy a koptok nem tudnak majd részt venni a választások során, és nem érvényesíthetik a jogaikat, 10%-ot teszik ki a népességnek. Köszönöm. Köszönöm. Utolsó kérdésünk pedig tőlem származik. Az ellenzéki vezetők, illetve két újságíró ügye foglalkoztat engem, Andulem Arazsa és Nathaniel Mekomen, akiket letartóztattak szeptember 14-én állítólag a kormányt kritizálták, írásban és reformokat követeltek Etiópiában. 2011 márciusa óta legalább 100 ellenzéki politikust és 6 újságírót tartóztattak le Etiópiában. Mindegyiket, mindegyikőjüket terrorizmussal összefüggésben elkövetett bűncselekménnyel vádolják, eh, ahol persze tudjuk Etiópiában, hogy a terrorizmus definíciója meglehetősen szabad. Eh, augusztus végén további két vezetőt tartóztattak le Addis Abebában, és szeretném tudni, hogy az EAS követi-e az ő sorsokat, illetve, sorsukat, illetve felszólították-e már az etióp hatóságokat arra, hogy ezeket a személyeket bocsássák szabadon, illetve ne alkalmazzak velük szemben kínzást. Van-e ezeknek a letartóztatottaknak hozzáférésük jogászokhoz, ügyvédekhez, és családjaiknak is van-e ilyen lehetőségük, és felszólították-e az etióp hatóságokat, hogy politikai ellenzéküket, ellenzék bebörtönzését függesszék föl. Köszönöm elnök asszony a kérdést. A kollégám, aki Etiópiával foglalkozik, most éppen nincs itt, nem tudott úgy tűnni, hogy nem tudott eljutni ide, úgyhogy felolvasom válaszát. Az EU tudatában van az ön által említett bajoknak, és próbálunk ezekkel foglalkozni. Etiópiával a partnerséget keressük, amely révén esetleg rendszeres párbeszéd alakulhatna ki magas szinten. Az EU, a bizottság osztozik az önök aggodalmaiban, a szólásszabadság korlátozása súlyos méreteket öltött. 2009-ben a terrorizmus elleni törvényben az etióp hatóságok nagyon széles körűen definiálták a terrorizmust, és olyan tevékenységeket is kriminalizálnak, amelyek sehol nem minősülnének bűncselekménynek, így például még a véleménynyilvánítást is. Az EU jelenléte Addis Ababában a képviseletünk többször szóvá tette már ezt a problémát a magas szintű etióp kormányképviselőkkel folytatott találkozókon, és követeltük hogy legyenek rendszeresek a politikai párbeszéd tárgyalásai a 8-as szik alapján, illetve a 8-as szikről az ő törvényükben, amely a média jogait szabályozza. Továbbá többször kezdeményeztünk találkozót állami és magán nyomtatott sajtó képviselőivel, és váratlan október 20-a környékén sikerül leülnünk velük majd tárgyalni arról, hogy milyen körülmények között működnek. Végül pedig valóban hivatalosan vádat emeltek még egy svéd szabadúszó újságíróval szemben is, akit júniusban letartóztattak, amint Szomáliából átlépett Etiópiába, és Pere, meg a többi újságíró, ellenzék újságíró Pere október 18-án kezdődik majd. Az EU kérte, hogy küldhessen megfigyelőt erre a peres eljárásra, és az események tükrében folyamatosan alkalmazzuk a stratégiánkat ahhoz, ami történik. Köszönöm szépen, most akkor minden kérdés elhangzott, most akkor visszatérünk a napi rendi pontjainkra. A nő kellene elkövetett gyilkosságok kérdésére a hetes napirendi pontra Mexikóban és Közép-Amerikában. Amikor először hallottam ezekről a bűncselekményekről a 2000-es évek elején, azt hittem, hogy ilyesmi csak Mexikóban fordul elő. <clears throat> Most azt látjuk, hogy ennyi év elteltével nem, hogy javult volna a helyzet, hanem ezek a brutális gyilkosságok és egyértelműen nemi alapú, megkülönböztetésen alapuló gyilkosságok kiterjedőben vannak több közép-amerikai országban. Úgyhogy a helyzet súlyos. Az Európai Unió, a parlamentünk többször foglalkozott már ezzel a témával. És saját kezdeményezésű jelentést írt a Nőjogi Bizottság is már ebben a témában, az előző jogalkotási időszakban. Talán itt is van az előadó, igen, a bevasszony. És a civil szervezetek, a Meva úr, a civil szervezetek tevékenysége azért hozott némi eredményt, most lehet már jogi módon megközelíteni a kérdést, és elítélte már ezeket a gyilkosságokat, a mexikói államban elkövetett gyilkosságokat egy nemzetközi bíróság is, és most abban a fázisban vagyunk, hogy meg kell előzni azt, hogy további ilyen cselekmények történjenek, illetve az elkövetőket bíróság elé kell állítani. De Tény, hogy ezek a gyilkosságok továbbra is megtörténnek, sőt más országokban is, nem csak Mexikóban, tehát ezért volt újra időszerű, hogy ezt, ezt a meghallgatást összehívjuk. 2007. októberében a mexikói nőgyilkosságokról és közép-amerikai nőgyilkosságokról már elfogadtunk egy állásfoglalást, tehát ma ennek az alapján szeretnénk most a, szaksze, a szakértőinket meghallgatni és megtudni, hogy mi történt azóta, hol tart a helyzet, és az ENSZ fő biztosa, Madame Pilaj, Pilaj asszony is foglalkozott ezzel a kérdéssel, miután júliusban meglátogatta a térséget, úgyhogy van bőven adatunk, amit most érdemes megosztani egymással. Az európai, latin-amerikai, karib szigetek csúcs találkozón 2012. májusában reméljük, hogy ezt a konkrét kérdést sikerül majd a napirendre tűzni, és azt reméljük ettől, hogy javul majd a helyzet. Ez nem csak egy emberi jogi kérdés, hanem egy nagyon átfogó probléma. Eston asszonyt is kértük arra, hogy kötelezze magát a kérdés megoldása mellett, és ő ezt megígérte. Megígérte, hogy a bevált gyakorlatok cseréjét például ösztönözni fogja azokban a latin-amerikai országokban, amelyekben jár. Mielőtt megadom társelnökömnek, a szót a FEM bizottság új elnökének. Szeretném köszönteni a jelenlévő nagykövetségek képviselőit is. Kik vannak itt? El Salvador, Mexikó, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Guatemala, Panama és Kuba nagykövetségének képviselői mind itt vannak, köszönöm, hogy eljöttek. Ez a tény, hogy eljöttek is mutatja azt, hogy önöket is érdekli a probléma megoldása, és mutatja azt is, hogy mennyire súlyos a probléma. Tegnap a DROA bizottságban először foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, és önök diplomataként nyilván azt is tudják, hogy mi a jó az önök országaiban, mi azzal foglalkoztunk, hogy mi az, ami nem működik. Három-három percet tudok önöknek adni a mai vita során, és kérem majd, hogy, hogy arról beszéljenek, amiről ma szó van, tehát tudom, hogy sok más dolgot és jó dolgot is el lehet mondani, de a problémára koncentrálva válaszoljanak majd. A DRA bizottságnak mindig is jó kapcsolata volt más parlamenti bizottságokkal, ideértve a Nőjogi Bizottságot is. Mikkel Gustafsson mostság új elnöke, és úgy látom, hogy nagyon jó a gender balance, a nemek közötti egyensúly a Nőjogi Bizottságnál, hogy férfit választottak saját elnöküknek. Gratulálok önnek ehhez, és remélem jó lesz az együttműködésünk a jövőben. Esetleg most egyben megadom önnek a szót, hogy megismerhessük önt. Köszönöm szépen, elnök asszony. És valóban nemrég választottak meg elnöknek, és örülök, hogy már is együttesülést tarthatunk az önök bizottságával, és ahogy elnök asszony is elmondta, ez a téma az Európai Parlament számára kiemelkedő fontosságú. 2007-ben, ahogy elhangzott, már elfogadtunk egy állásfoglalást erről, és ez az állásfoglalás annak idején egy jelentésre alapult. A nők elleni erőszak kérdése az Európai Unión belül is foglalkoztat minket. Idén áprilisában a parlament erről is elfogadott egy jelentést. A bizottság számára pedig úgy tudom, hogy az öt prioritást élvező terület ezen az emberi jogi kérdéskörben egyike a nők joga, a nők és férfiak egyenlősége. Hangsúlyozni szeretném, hogy a nemek közötti egyenlőség kérdése eddig hiányzott a napirendről, örülök, hogy ez most már így van. Amikor pedig a legsúlyosabb nők ellen elkövetett ö, megkülönböztetésről beszélünk, a gyilkosságokról, akkor pedig ennek különös prioritást kell ö, adnunk, és ö, el kell érnünk, hogy az elkövetőket bíróság elé állítsák. Köszönöm. Most pedig megadom a szót előadóinknak, Oswald és úr, az egyik előadónk az Utrechti Egyetemről, aki az Inter-American Court of Human Rights korábbi jogásza volt, valamint Andrea Medinas Rosas asszonynak, aki a Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Mexikó képviselő. De először Ruiz úrnak adom meg a szót. Gracias eh, por la invitación y por el espacio. Köszönöm szépen, megköszönöm a meghívást. Örülök annak, hogy erre a nagyon fontos témára sor kerülhet a mai napon, és megbeszélhetjük ezt. Az, a nők elleni erőszakról, a nőket érintő gyilkosságokról, emberölésekről van szó. A Interamerikai Emberi Jogi Bizottság, illetve Bíróság foglalkozik ezzel a kérdéssel. Arról szeretnék beszélni, hogy ez a két regionális szervezet, emberi jogi szervezet hogyan vélekedik erről a kérdésről, milyen ajánlásokat tettek, mivel próbáljuk elérni, hogy a szobaforgó országokban a helyzet javuljon. Először is kiemelném, hogy az összes olyan eset, amely elérkezett ezen két szervezethez, tehát a bizottsághoz, avagy a, a bírósághoz azért érkezett el hozzánk, mert nem kapták meg a megfelelő igazságszolgáltatást az áldozatok vagy családaik az érintett országokban. Nos, pontosan ezért érkeztek el hozzánk a bizottsághoz, illetve a bírósághoz ezek a kérdések. Egy nagyon híres esetről kell beszélnem, a híres eh, Campo Algodonero, azaz gyapott mezővel kapcsolatos gyilkosságokról született ítéletről. Ez alapján is az a célja mindenkinek, hogy a felelősök a törvény elé kerüljenek, és az igazságszolgáltatás ítélje meg őket. Nem csak a közép-amerikai régióban, hanem a teljes latin-amerikai régióban történtek egyébként ilyen esetek, gyilkosságok, Sokszor azért nem sikerült az igazságszolgáltatást megoldani, mert ma, már a nyomozási fázisban elakadt az ügy, sokszor azért, mert nem volt megfelelő ö, ö, humán erőforrása, vagy egész egyszerűen pénze a nyomozással megbízott szerveknek. Előfordult az is, hogy a nyomozással megbízott személyek egész egyszerűen nem voltak érzékenyek a nők elleni gyilkosságok kérdésében. Például a gyapott mezővel kapcsolatos esetben az, a hatóságok úgy reagáltak a, arra a bejelentésre, hogy nyolc nő eltűnt, hogy bizonyára a kedveseikkel, vagy barátaikkal mentek el, vagy menekültek el otthonról. Tehát ez volt a, az ösztönös, ösztönszerű válasz a hatóságoknak. Sokszor az áldozatok ellenében, vagy az áldozatok családai ellenében járnak el. A, a bírók, nyomozó, bí, nyomozó hatóságok, akiknek az emberi jogokat kéne védeni, éppen ők különböztetik meg hátrányosan az áldozatokat vagy családaikat. Bár azt próbáljuk, ennek az ellenkezőjét próbáljuk, próbáljuk elérni, hogy az áldozatokat védjék meg. Tehát elsőleges céljunk az, hogy az hogy elérhető legyen az igazságszolgáltatás, nem csak földrajzi szempontból, hanem kulturális szempontból is. Ugye Latin Amerikában nagyon sok őslakos él, és sokszor egész egyszerűen nincsenek meg az megfelelő körülmények, nincsenek tolmácsok, nincsenek fordítók, így az őslakosok nem jutnak el az igazságszolgáltatáshoz vagy a rendőrséghez. Aztán sokszor előfordul az is, hogy éppen egy, egy rendőrtisztviselő vagy egy katona az elkövetője ezeknek a gyilkosságoknak, vagy, vagy erőszakoskodásoknak. Nos, ilyenkor nagyon nehéz a megítélés, illetve az is gond ezekben az esetekben, hogy nem civil, polgári törvényszékre kerül ez a kérdés, hanem katonai bíróság elé. Aztán gondot jelent még az igazságszolgáltatás kapacitás, kapacitása is. Tehát sokszor nincs megfelelő mennyiségű rendőr, vagy nyomozó, nem rendelkeznek megfelelő ismeretekkel emberi jogok, női jogok területén, vagy nemzetközi jogok területén, nem tudják ezért megfelelően elvégezni a nyomozást nem tudják, hogy például a kínzással kapcsolatban hogyan kell eljárni. Nem ismerik az ez, erről szóló különböző nemzetközi egyezményeket. Gondot jelent az is, hogy általában a lakosság diszkriminatívan ítéli meg a nőket. Jó lenne, hogyha a nőket egyfajta hatalommal ruháznák fel, hogy legalább ismerjék azt, hogy milyen jogaik vannak. Ezen jogok ismeretében nem is élhetnek jogaikkal. Ezt kérjük tehát a szóban forgó államoktól, hogy próbálják, próbáljanak meg ez ellen valamit tenni. Aztán az áldozatok rehabilitációját is számon kérjük a szóban forgó államoktól. Tudjuk, hogy extrém erőszakról van szó, sokszor gyilkosságba torkollik ez. Sokszor az elkövetők családtagok, illetve az is elképzelhető, hogy a családtagok, akik nem elkövetők, tehát szimpla áldozatok, nagyon komoly pszichológiai segítségre szorulnak, ez sem adott nagyon sok államban. Tehát a rehabilitációra az áldozatoknak és családaiknak is szükség van. Nagyon fontos az is, hogy megfelelő méltóságot élvezzenek az áldozatok. A Campalgodonero, a gyapotmezői ítélet erről is szól, tehát, hogy megfelelően oda kell figyelni az áldozatokra, méltósággal kell rájuk gondolni, akár arra is lehetőséget nyújt ez az ítélet, hogy, hogy emlékművet vagy síremléket állítsanak föl az áldozatoknak amely korábban nem volt adott. Egy egész sor ajánlással élt, él ez a két szervezet, a bizottság, az Interamerikai e, Emberi Jogi Bíróság, illetve a bizottság, ezekkel próbálja arra ösztönözni az érintett államokat, hogy javítsanak a jelenlegi helyzeten. Tehát mit, adott az, hogy mit kell tenni az országoknak azért, hogy megállítsák ezt a jelenlegi folyamatot, illetve milyen intézkedéseket kell tenni azért, hogy javuljon is a helyzet. Helyi szinten, állami szinten, regionális szinten. az interamerikai rendszernek mit kell tennie, a társadalomnak, a helyi lakosságnak mit kell tennie, ezeket az ajánlásokat mind megfogalmazza a két érintett szervezet. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Megadom a szót Rózász asszonynak. Muchas gracias por la invitación. Köszönöm szépen, megköszönöm a meghívást. Az Ciudad Juarezi nők hálózatának tagja vagyok. Nagyon örülök annak, hogy az Európai Parlament mindent megtesz azért, hogy, valami, hogy előre jusson valahogyan ez az ügy, komolyan vegyék ezt a, a problémát, illetve konkrét tetteket is tesz az Európai Parlament annak érdekében, hogy, hogy véget érjen ez az erőszak hullám, amely a nőket érinti elsősorban. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy az interamerikai emberi jogi rendszer képviselőit is meghívták, és fontosnak tartom azt, hogy mind a két régió, tehát a teljes latin-amerikai régió lépéseket tesz, most már konkrét lépéseket, ajánlásokat fogad el, annak érdekében, hogy végre eltörölhessük ezeket, illetve megszüntethessük ezeket a, ezeket a nő gyilkosságokat, hogy végre ki tudjunk lépni ebből. Most szeretnék arra visszatérni, amit, azokra a kérdésekre, vagy kontextusbeli kérdésekre, amit az elnök asszony említett. Jogilag már elértük azt, hogy emberi jogi, jogokat megsértő cselekedetnek számít a nőgyilkosság. Húsz éve harcolunk ezért, és ez alatt a húsz év alatt nagyon komoly munkát végzett a civil, végeztek a civil szervez, szervezetek is, akár az érintett parlamentek is, és az érintett kormányok is. Az Európai Parlament állásfoglalását, illetve Eston asszony állásfoglalását, sajtó nyilatkozatát is említem itt, ezek is nagyon sokat nyomtak alatban. Nagyon sokat számított ez azért, hogy, hogy a, az erőszak a nők erőszakmentes élethez való jogát jobban elismerjék az érintett országok. Egyik célunk például az, hogy úgy változtassuk meg a társadalmat az érintett országokban, hogy a, hogy a nők élhessenek jogaikkal, szabadságjogaikkal. Ismét kiemelném a Campo Algodonero esetét. 93 és 2002 között 214 nőt ö, gyilkoltak meg ezen a területen, a Campo Algodonero területén. A tavalyi év során 2010-ben pedig 304 nőt gyilkoltak itt meg. Ugye nagyon komoly erőfeszítésekről volt szó, szóval nagyon komoly munkáról, a nemzetközi szervek, a regionális szervek és a civil szervezet erőfeszítéseiről. Most ennek ellenére nem volt ez, megfele- ez a sok erőfeszítés mind hiábaló volt, hiszen még mindig nem volt, mindig nem észlelhető igazi javulás, még mindig nem sikerült megelőznünk ezeket a gyilkosságokat. Ciudad Juárezben és más mexikói városokban is még mindig arról számolhatunk be, hogy nőtt a nők elleni gyilkosságok száma. Illetve arról is beszámolhatunk, hogy az áldozatok egyre fiatalabbak. Sokszor lányokról beszélhetünk. Ezek a lányok eltűnnek, és aztán meggyilkolják őket sokszor lőfegyverrel követik el a gyilkosságokat, és nagyon sokszor egyáltalán nem kerül ö, igazságszolgáltatás elé az elkövető, tehát büntetlenségről beszélhetünk. Sokszor a ö, család, az áldozatok családja ö, nagyon komoly fenyegetettséget, veszélyt vállal azzal, hogy kiállnak az ügy mellett, az áldozat mellett, hogy felvállalják azt, hogy igazságot keresnek a, az esetben. Tehát nagyon komoly bátorság kell azért, hogy valaki megpróbáljon megpróbálja a saját igazát megtalálni. Ez a realitás tehát Mexikóban is, de Dél-Amerikában is. és sajnálatos módon a megtett erőfeszítések ellenére nem beszélhetünk igazi javulásról. A civil társadalom részéről megfogalmazhatunk bizonyos igényeket, tehát hogy mit kell például a nemzetközi közösségnek megtenni azért, hogy javuljon a helyzet. Nos, tudjuk Mexikóban és Latin Amerikában, hogy milyen fontos az, hogy a nemzetközi közösség ismételten megpróbálja ezt a kérdést fölvetni, hogy, hogy nemzetközi partnerek egymástól számon kérjék, hogy erre a kérdésre is oda kell figyelni. A Campalgodonero, a gyapott mezei ítéletre megint utalnék, hiszen ennek értelmében Nagyon fontos az, hogy mindent meg kell tenni az adott országoknak azért, hogy a diszkriminatív környezet megszűnjön, hogy gyökerénél fogva tudják megszüntetni a, a, e, a nők elleni gyilkosságokat. Tehát kulturális munkára van szükség. Sokszor az igazságszolgáltatás reformjára kéri fel, kérik fel a nemzetközi szervezetek a a szóban forgó országokat, de hogy pontosan ennek hogy kell megtörténnie, illetve hogyan lehet hatékonyabban kivizsgálni és hatékonyabbá tenni az igazságszolgáltatást a nők elleni gyilkosságok esetében, erről sem szólnak konkrétan az ajánlások. És sokszor ennek pontosan az a hatása, hogy a diszkrimináció nem hogy csökkenne, éppen hogy nő ezeken a területeken. Az Interamerikai Bíróság a Campalgodonero esetben azt látta, hogy bizonyos ajánlásokat, illetve kötelezően betartandó szabályokat Mexikó nem tett meg az ítéletet követően, Tehát nem voltak konkrét lépések. A mexikói kormány, ez az igazságszolgáltatás semmilyen konkrét lépést nem tett. Például az igazságszolgáltatásban dolgozók, vagy a rendőrségen dolgozók képzése nem valósult meg megfelelően. Ugyan részt vettek tanfolyamokon ezek a személyek, de még mindig nem ismerik fel ezek a funkcionárisok vagy dolgozók azt, hogy mikor van szó diszkriminációról, mikor van szó a nők ellen elkövetett büntetről. Alapvető fontosságúak lennének ezek a kérdések, hogy ezt megoldjuk, és azt hiszem ezeken a területeken együttesen és koordináltan kéne dolgoznunk. A civil szervezetek azt kérik, hogy a kormányok fogjanak össze ezen a területen. Sajnálatosnak tartjuk azt, hogy a elhatározott lépések nem jelennek meg konkrétan, nem válnak valóságá. Azt próbáljuk meg elérni a civil társadalom részéről, hogy ez megváltozzon a nők ellen elkövetett gyilkosságok esetében. Köszönöm. Very much. Köszönöm szépen. Nagyon részletes hozzászólás volt ez, és köszönöm szépen, hogy felvázolta a problémákat. Sok szeretettel köszöntöm. Cortez Lastra urat. A parlament delegációjának az elnöke, amely delegáció a mexikói kapcsolatokért felelős. És van egy droid küldöttségünk is Mexikóba. Richard Howitt, Kopa asszony, Kiene asszony, Marineski úr vettek részt ebben a küldöttségben, és azt gondolom, hogy önöknek is első kézből származó információik vannak Mexikóban. Megnyitom a vitát parlamenti képviselők, kérem, hogyha kívánnak, akkor szóljanak hozzá. Jiménez asszony az első a listán. Eh, <clears throat> sí, eh, buenos días. Eh, Jó napot kívánok! Elnök asszony, elnök úr, köszönetet mondok önöknek is, illetve az előadóknak is. Számomra nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek ma. Nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy a parlament, a parlament falain belül az áldozatok hangját is hallhassuk. Köszönet tehát az előadóknak, örülök annak, hogy hallhatjuk az áldozatok hangját, hiszen róluk sokszor elfeledkezünk itt a parlamentben és máshol is. Amikor tudomásomra került, hogy léteznek ezek a nők ellen elkövetett gyilkosságok, azonnal elkezdtem az áldozatok érdekében munkálkodni. Sikerült elérnünk azt, hogy egy, egy állásfoglalást fogadott el az Európai Parlament. Nos, Európában is létezik egy áldozatokat védő kódex, jogkódex, jó lenne, hogyha eh, nem csak Európában létezne ez, hanem Latin Amerikában is. Így a bevált gyakorlatokat megoszthatnánk Latin Amerikával. Sokszor nincs értelme annak, hogy kritizáljunk egy másik országot, mert vagy arra kényszerítsük őket, hogy eh, valamit változtassanak meg, ha később ez nem érezhető konkrét eredményekben, és ezt hallottuk az előadóktól is. Nos, Spanyolország rendkívül sokat tett azért, hogy a nők elleni erőszakot megpróbálja csökkenteni. A feljelentések 90%-a elérkezik a rendőrséghez, de még így is nagyon sok a gond. Korábban ugye nem ez volt a helyzet, azért a nők nem érezték magukat megfelelően védetnek, ezért nem is jelentették fel az elkövetőt. Brit Svensson asszonynal nagyon, nagyon sokat dolgoztunk azért, hogy a nők helyzetét valamennyire javít, javítani tudjuk. Én magam Ciudad Juárezbe is elutaztam. Négy napig tartózkodtam ott, a mexikói delegáció is oda utazott, de én még előbb oda érkeztem, hogy külön a Ciudad Juárezben még tanulmányozhassam a helyzetet, különböző szervezetekkel egyeztettem, áldozatokkal találkoztam. Elmondták, hogy milyen gondok vannak az igazságszolgáltatással, a nyomozással, az ügyészséggel. Látható volt, hogy a mexikói kormány tényleg próbál valamit tenni az ügy érdekében, de akik ott dolgoznak a helyszínén, arról számoltak be, hogy ezek az erőfeszítések aztán köddé válnak, egyszerűen nem, nincs hatásuk, nem érezhetőek. Nos, bár, hogyha bármilyen ö, delegáció utazik Mexikóba, akkor én mindig megpróbálok ott lenni, megpróbál, vagy megpróbálom azt elérni, hogy a kollégák rátérjen, vagy rákérdezzenek az emberi jogi kérdésekre, a nők elleni gyilkosságok kérdésére. Fontosnak tartom azt, hogyha valaki ezzel foglalkozik, így jó magam is, minden alkalommal, amikor ez szóba kerül, az áldozatok hangján szólaljon meg. Tehát az áldozatokat is képviselni kell. Köszönöm. Köszönöm szépen. Jiménez asszonynak, Romeva úr következik. Bienvenida, bienvenido. Köszönöm szépen, üdvözlöm az előadókat. Egész gyorsan hagyd mondjak el néhány gondolatot. Nos, hadd mondjam el, hogy nem mexikói problémáról van szó, hanem egy sokkal globálisabb, általánosabb problémáról. Mexikóban legalább foglalkoznak ezzel a problémával, de a világnak sok olyan része van, ahol egyáltalán nem is foglalkoznak ezzel. Sajnos az egész világon jelen van ez a probléma, most Mexikóról és, és Közép-Amerikáról beszélünk, de arab országokra vagy Európára is gondolnunk kell. Sajnálatos módon olyan jelenségről van szó, amely nem ismer határokat. Egyetemes jelenség ez, az egész világon jelen van. És nyilván minden egyes régiónban, minden egyes esetnek megvannak a specifikumai. Ezért minden egyes régióval, vagy esettípussal külön kell foglalkozni, külön eszköztárral lehet megoldani ezeket a problémákat. Második mondanom, és itt egy kis háttértudásra is szükség van. Negyedik alkalommal kerül sor ilyen meghallgatásra. Először 2006-ban került sor hasonló eseményre, akkor jó magam és egy szocialista kollégám meghallgatást szerveztünk azért, hogy egyáltalán elkezdjünk beszélni erről a témáról. Akkor nagyon sok bizottság felfigyelt erre. Most már nem két képviselő rendezi meg ezt a meghallgatást, hanem két szakbizottság, illetve egy szakbizottság és egy albizottság. És ez mindenképpen azt jelenti, hogy mindennapi munkánk részévé vált ez a téma, és pontosan ezt kértük 2006-ban, amikor az első meghallgatásra sor került. Munkánk szempontjából ez mindenképpen pozitív fejlemény. Sajnálatos módon van ez így, azért, mert a probléma még mindig létezik. Két szemét szeretnék kedvesen üdvözölni, alsen van Niropról van szó, aki itt ül hátul. Ő az egyik áldozat édesanyja. Az... És itt van Deherse úr is, Nagyon fontosnak tartom azt, hogy ők nem csak egy esetet képviselnek, hanem egy egész eset együttest. Az ő jelenlétük is mutatja azt, hogy még mindig nagyon sok munkánk van. Aztán beszéljük magáról a problémáról. Ugye a sajtóban leginkább arról olvashatunk, hogy Mexikóban ismét gyilkosságokra került sor, általában kábítószer üzlettel, vagy kábítószer kereskedelemmel függ, vannak összefüggésben ezek a, a gyilkosságok, amikről a sajtó ír, ugyanez a helyzet Kolumbiában. Tehát nagyon komoly fegyveres harcokról is beszélhetünk. Ez persze nem magyarázhatja meg azt, vagy nem magyarázza meg azt, hogy miért nem ír a sajtó a nők elleni gyilkosságokról. Tehát itt csupán a kábítószer problémáról van szó, vagy a fegyveres összetűzésekről. A nők elleni gyilkosságokról sosem ír az újság. Ez egyfajta legitimizációt jelenhet, és a nőket ez még inkább ö, sérülékenyé teszi, hiszen ez is mutatja azt, hogy mennyire nem élveznek semmilyen védelmet. Nekünk itt az Európai Unióban nincs lehetőségünk arra, hogy Guatemalában, Nicaraguában vagy Mexikóban törvényeket szerkeszünk, olyan törvényeket találjunk ki, amelyek ebben, ezekben az országokban érvényesek. Megköszönöm Medina Cortés úr. Mexikóra vonatkozó dokumentumát. Nos, mindent megtehetünk azért itt képviselőként, hogy kapcsolatainkat mozgatva próbáljunk valamit elérni, de ismét említem, hogy régiónként eltérnek természetükben az esetek, Mexikóban nem ugyanolyan problémáról beszélhetünk, mint Dél-Amerikában, stb. stb. Ruiz úr és Medina Rosas asszony is említették ezt az imént előadásukban. Szerintem holisztikus megközelítésre van szükség. Kulturális vagy oktatási szempontból kell erre a kérdésre összpontosítani, tehát arról beszélek, hogy a férfiasságot, vagy a férfi társadalmat hogyan szemlélik ezekben az országokban, de rendőrségi, jogi, igazságszolgáltatási, nyomozási büntetési szempontból is vizsgálni kell ezeket a kérdéseket. Nagyon fontos az is, hogy hogy a áldozatok, a áldozatok családainak segít, az ön, számukra nyújtott segítségnyújtás nem ér véget ott, hogy feljelentés történik, hanem még a rehabilitációra is szükség van. Természetesen a különböző szervek, az igazságszolgáltásban, rendőrségben, stb. nem tévedhetetlenek, de azért van remény, ott van például a híres Capo Algodonaréói ítélet, ez is mutatja, hogy van remény. Köszönöm. Thank you, Mr. Romeva. Köszönöm, Romeva úr. Még ketten vannak a listán. Kérdezem, hogy ki szeretne még hozzászólni, és utána megadom a szót a külügyi szolgálatnak, Howitt úr. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy a delegációra is utaltak, amelyben részt vettünk néhányan az albizottságból. A nők ellen elkövetett gyilkosságok ügye nagy prioritás a delegációnkban, és nagyon fontos, hogy ezt a meghallgatást is figyelemmel kísérjük. Szolidaritásomról szeretném biztosítani a hozzászólókat, a szakértőket, akik itt voltak, és a kollégáink ugye szorosan figyelemmel kísérték ezt a, az ügyet. Az Európai Parlament nevében szeretnék, szeretném elmondani, hogy mennyire fontosnak tartjuk ezt a témát és ezt a munkát. Három kérdésem lenne. Azt hiszem, hogy nagyon, nem szeretném itt elvenni a külügyi szolgálat jogát a válaszadásra, de én mégis a kérdező, a hozzászólóinktól, az előadóinktól kérdezném, hogy az Európai Unió mit tehet, mit tett eddig az ügy megoldása érdekében. Nagyon jó volt az együttműködés az Európai Uniós delegáción belül. Nem kívánom ezt kritizálni. Az Gondolom azonban, hogy önök azért vannak itt, hogy megbeszéljük, hogy az Európai Unió mit tehet annak érdekében, hogy megoldjuk ezt a helyzetet. Másodszor azt hiszem, hogy Mexikóban eh, nagyon sok eh, emberi jogi szervezet van, eh, kiváló szakértők vannak, akik emberi jogi kérdésekben nagyon jól kiismerik magukat, kiváló emberi jogi infrastruktúra létezik az országban, és mindez azonban nem felel meg annak, amit Medina Rózes asszony mondott, hogy egyre rosszabb a helyzet, tehát éles ellentétben áll ez a két dolog egymással. Van-e arra infrastruktúra Mexikóban, hogy megoldják ezt a problémát, vagy még mindig egyre romlik a helyzet? Harmadszor Romeva kollégámmal egyetértek, A nők elleni erőszak problémája nem egy kontinens problémája, az egész világon jelen van, azonban Közép-Amerikában mégiscsak nem, eddig nem látott méreteket ölt, vagy máshogy nem látott méreteket ölt. Azt gondolom, hogy Kérdez, azt kérdezem, hogy miért köz, Közép-Amerikában került erre sor, miért ott ölt ilyen méreteket ez a probléma? Van-e valami olyan különbség Közép-Amerika és a világ más részei között, ami ezt indokolná? Végül pedig a parlament szerepét illetően hogyan lehet ugye azt, amit a külügyi szolgálat tehet ellenőrizni, ez, ez a feladatunk nekünk, hogy ellenőrizzük azt, amit a külügyi szolgálat tesz, de van-e valami más, amit az Európai Parlament tehet, hogyha van, akkor ezt várjuk önöktől, mondják el nekünk. Azt hiszem, hogy kiváló párbeszédet folytattunk eddig is országukkal, országaikkal, és ez mutatja azt, hogy komolyan veszük ezt a problémát. Kérdezem, hogy mit tehetünk mi eh, közép-amerikai parlamenti kollégáinkkal együtt az ügy megoldása érdekében. Köszönöm szépen. Előadóinkhoz szólok. Az ülés legvégén adom meg majd önöknek a szót, hogy a kérdésekre válaszolhassanak. Most Kele asszonynak adok szót, aztán Cortez úrnak. Köszönöm. Ne- nehéz ö, megállapítani, hogy mik is ezeknek a gyilkosságoknak az okai. Ezek kulturális gyökerőek, és ilyen gyökerek a világon sokfelé vannak, de lehet, hogy társadalmi okai is vannak, és ezeket nagyon nehéz kezelni hosszú távon is. De úgy gondolom, hogy amit a témával foglalkozók most itt javasoltak, mint az előadóink is, akik tudják, hogy ennek milyen kulturális gyökerei vannak, azok jobban tudják, hogy hogyan lehet kezelni a problémát, és hogyan lehet az áldozatok a családaikat jobban megvédeni. A fő baj szerintem itt a büntetlenség, tehát hogy lehet úgy folytatni ezt a gyakorlatot, hogy ki sem vizsgálják az ügyeket, stb. Néhány hete jártam én is Mexikóban, és találkoztam a Feminicide bizottság elnökével, és ez a bizottság nagyon jó munkát végez az elnök beszámolója alapján, és amit önök itt mondanak, azt ők is tudják, hogy konkrét javaslatokra van szükség, és vannak is ilyenek, ezeket megpróbálják megvalósítani, de a megvalósítás gyakran akadályba ütközik, sok jó döntést nem hajtanak végre, és nem javult továbbra sem a kivizsgálási arány, a kivizsgálások hatékonysága. Tehát még azok, akik ezzel a témával foglalkoznak a mexikói parlamentben, azok is azzal a problémával küzdenek, hogy nem tudják végrehajtani saját döntéseiket. Tehát szerintem itt kéne tenni valamit. Nem kell már több elemzés, hanem gyors végrehajtásra lenne szükség. És utána majd esetleg el lehet gondolkodni az elméleti alapokon, hogy jó, amit csinálunk, tökéletese, de valamit tenni kéne. Elnézést, hogy most el kell szaladnom, és nem leszek itt a vita további részén, de ezt el kívántam mondani. Kortesz úr! Köszönöm szépen. Örülök annak, hogy megint itt lehetek az Emberi Jogi Albizottságban. Örülök annak, hogy a mexikai utazás vagy kiküldetés eredményéről hallhatok így. Nagyon örülök annak, hogy sor kerül erre az eseményre. És általában örülök annak, hogyha a mexikói eseményekről hallhatott. A vegyes parlamenti bizottság már több éve ülésezik, és mindig is napirendünkön szerepelt az emberi jogok kérdése Mexikóban. Rendkívül fontosnak tartom azt, hogy erre mindig odafigyeljünk. Az Európai képviselők, illetve a mexikói részről a képviselők és a szenátorok, akik így együttesen alkotjuk a vegyes bizottságot. Nos, nagyon fontosnak tartom, hogy itt is, és Mexikóban is eh, reciprok módon odafigyeljünk az emberi jogi kérdésekre. Ez egy állandó vita, állandó párbeszéd. Minden egyes ülésünkön eh, fel kell ezt venni a napirendre, November 24-én, 28-án lesz a következő ülésünk Mexikóban, most odautazunk, ismételten beszélünk majd erről, a mexikói képviselőkkel és szenátorokkal megbeszéljük ezt, és az emberi jogok kérdésén belül különösen odafigyelünk a nők elleni gyilkosságok kérdésére. Ez a, a mexikói delegáció odafigyel erre, és kiegészíteném Raúlt azzal, hogy hogy nem csak két szakbizottság foglalkozik ezzel a kérdéssel, hanem még a mexikói delegáció is. December 8-án meghívjuk Richard Hyatt urat arra, hogy jöjjön el a delegációba, és számoljon bele arról, hogy a DROA bizottság mexikói útján mi történt. Így a mexikói delegáció is tudomást, szerül, tudomást szerez az eseményekről, Háit úr beszámolhat arról, hogy mi történt. Szeretném elmondani azt, amire a kollégák, amiről a kollégák már beszéltek. Nem csak mexikói probléma a nők ellen elkövetett gyilkosságok, bár Mexikóban ez különösen jól tapintható. Ez egy globális, egész világot érintő probléma. Mexikóban sokkal konkrétabban foglalkoznak ezzel, és a nők elleni gyilkosságok ezen a helyen gyilkosságokkal ezen a helyen foglalkoznak úgy, hogy ez valóban látható is legyen. De ezért ennél sokkal láthatóbbak általában a, általában a kábítószer ellenes Tehát a delegációban foglalkozunk ezzel a kérdéssel, mindig felvetjük az emberi jogok kérdését. Én ezt alapvetőnek tartom, és alapvetőnek tartom azt is, hogy a mexikói és az európai civil szervezetek is nagyon összefigyeljenek erre a kérdésre. Ezt gondolom önök is megerősíthetik ott a pódiumon. Láthatóvá kell tenni ezt a problémát Mexikóban is, illetve Közép-Amerikában is, hiszen ott is eh, nagyon bonyolult helyzetről van szó. A lényeg, hogy lépéseket tegyünk, konkrét lépéseket tegyünk, például az oktatásban. Szerintem az Európai Unió mexikói kirendeltségén vagy követségén keresztül lehet ezt megtenni. Ők ugye nagyon odafigyelnek az emberi jogok kérdésekre. Megvan a két, két bizottságunk, megvan a delegációk, aki ezzel foglalkozik. Nyitottak vagyunk bármilyen típusú elképzelésre vagy ötletre, amivel a mexikói delegáció élhet, illetve természetesen nagyon szívesen együtt dolgozunk Mexikóval, a mexikói kormányjal. Az Európai Unió mindig is kiváló viszonyt ápolt Mexikóval, és pontosan ez az erősségünk, hiszen együtt tudunk működni ezzel az országgal, kiválóan illusztrálja ezt a nagyszerű együttműködést az Európai Unió Mexikó vegyes parlamenti bizottság léte és munkássága. Tehát prioritást élvez a munkákban az emberi jogok és a nők elleni gyilkosságok kérdése. És az európai parlamenten belül a mexikói delegáció, illetve az Európai Unió Mexikó Vegyes Parlamenti Bizottság keresztül elsődleges információhoz juthat az Európai Unió ezekről a kérdésekről. Ennyi szerettem volna mondani. Thank you. Köszönjük szépen. Most megadom a szót Mária Kocinak, aki az Európai Külügyi Szolgálat mexikói osztályának szakértője. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm a lehetőséget, hogy ma beszámolhatnak önöknek arról, hogy az EAS mit csinál, és a bizottság ezen a területen. Remélem, hogy sikerül majd bizonyos kérdéseket is megválaszolnom, például a Howie Turit, ami arra vonatkozik, hogy mi csinálunk, és hogy kikkel tartjuk a kapcsolatot. Ahogy korábban már elhangzott, az utóbbi években komoly jogalkotási és igazságszolgáltatási reformok születtek eh, Közép-Amerikában, és a nők elleni erőszak kérdésével elkezdtek foglalkozni ezek az országok. Elfogadtak jogszabályokat eh, Guatemalában, föderális szinten és tagállami, 28 tagállami szinten is vannak ilyen szabályok, amelyek ezt külön kezelik. Aztán kijelöltek ügyészeket, akik kifejezetten ezzel a kérdéssel foglalkoznak. Állami intézmények, állami szervezetek foglalkoznak az ilyen típusú erőszak megelőzésével, felszámolásával, és nemzetközi szinten is történtek lépések, jogalkotás is született, illetve egyéb intézkedések. Például a Campanolaról döntés is fontos ilyen szempontból, amely a nőket jobban védi és erősíti az ügyek feltárási arányát, javítja a feltárási arányt. Tehát a probléma ismert, a tudatosság nőtt, és vannak most már jogi keretek, amelyek között lehet kezelni. Az EU támogatta ezeket a törekvéseket mindig is, és most is. Egyre láthatóbbá vált a probléma nemzetközi szinten, például az EP állásfoglalása, illetve a nők ellen erőszakkal kapcsolatos iránymutatás megjelenése óta és nőtt a bevált gyakorlatok cseréjének aránya is, tehát a technikai gyakorlati együttműködés. Például Mexikóban egy EAD finanszírozású projekt működik a jog érvényesítés érdekében Veracruz környékén. A reformok végrehajtása persze akadozik, <coughs> lassú, de és sajnos egyes helyeken, területeken romlik a helyzet. De történt változás, további nagy változásokra van szükség, a kulturális, a tudati hozzáállás sok helyütt változott, a közigazgatás hozzáállása is, és az igazságügyi aspektus is változott. Most szerintem arra kell koncentrálni, hogy megerősítsük, megtartsuk az elért eredményeket, és tovább javítsuk a hatékonyságát a meghozott intézkedéseknek, mechanizmusoknak. Ezen dolgozunk most. Két oldalú együttműködést tartunk föl, fel állami intézményekkel, támogatjuk az intézmények közötti együttműködést, a nem, nemi alapú erőszak témájában. Mexikóban például egy emberi jogi program egyik fontos komponense a Feminicide, és európai szakértőket sikerült kiküldeni mexikói intézményekbe, hogy ott segítsenek a helyzet leírásában, feltárásában. Ezt továbbra is folytatjuk, ezt a szakember cserét. A jövőben is gondolkodunk ilyen együttműködésem emberjogi területen Mexikóval. Guatemalában is működik egy projekt a kirekesztés ellen, és ebben megerősítettük az érintett intézmények közötti együttműködést. Pénzbileg támogattuk őket, valamint egy szociális projektet is támogattunk, amely az igazságügyi rendszer reformjára irányul Guatemalában. Hasonló projektet működtetünk El Salvadorban, és a nemzeti erőfeszítéseket próbáljuk támogatni, illetve politikai ö, cselekvési tervek kidolgozásában, nemek között egyenlőséggel kapcsolatos érdeklési tervek kidolgozásában működünk közre. Meggyőződésünk, hogy az az együttműködés, amelyel élhetnek általunk ezek az országok az oktatási, az igazságügyi rendszerekben, Közép-Amerikában, Mexikóban, Guatemalában, jó hatással bírnak a nőgyilkosságok erőszakkal kapcsolatos büntetlenség csökkentésében. Guatemala-ban szimbolikus a példa. A nemzetközi közösség és az Európai Unió fenntart egy szervezetet, a CICIC-et, amely a büntetlenség elleni bizottság nevének a rövidítése, és ennek a feladata az, hogy kivizsgálja azokat az ügyeket, ahol nőgyilkosság történt, és a bűnöst úgymond nem találták meg, vagy nem büntették meg. Gyakran egyébként a felső középosztályból kerülnek ki az elkövetők, tehát ez a probléma nem csak a szegény rétegeit érinti a társadalomnak, sőt áthatja az egész társadalmat, minden társadalmi osztályt. Sok olyan gyilkosság történt, akiket jómódú felső középosztálybeli férjük, olyan nők voltak, akiket férjük ölt meg, vagy pedig kiderült például, hogy az egyik gyilkosnak az anyja a legfelsőbb bíróság bírája volt korábban. Tehát olyan rétegeket is érint a probléma, ahol ugye a jogszerűség, a jogállamiság alap működési elv kéne, hogy legyen. Úgyhogy ez a bizottság most kivizsgálja ezeket a feltáratlan eseteket, és a nemzetközi közösség ebben nyilván támogatja. Próbáltam tehát néhány példát felsorolni a bilaterális együttműködés működés mechanizmusára, EU-Guatemala, EU-Mexikói viszonylatban, de amint önök is tudják, az RDHR e a civil társadalmat általában véve is támogatja, és itt is sok mindent teszünk, tehetünk. Például erősíthetjük a helyi társadalmi szervezetek megfigyelési, végrehajtási kompetenciáit nemzeti, helyi szinten egyaránt. A női jogok érvényesülésének megfigyelését és felügyeletét támogatjuk a civil társadalmat oly módon is, hogy jobban tudják támogatni az áldozatokat, az áldozatok rokonait, pszichológiai értelemben is, és javulhasson így ezen családok hozzáférése a rehabilitációhoz. Fontos része a problémának Mexikóban, hogy több mint 30%-át az emberi jogi bűncselekményeknek nők ellen elkövetett bűncselekmények teszik ki. Szervezettünk ott azonban nem csak nőjogi problémákkal foglalkozik, hanem a közigazgatás és polgárok közötti viszony megfigyelésével, illetve helyi, regionális és országos szinten megfigyelő szolgálatot működtetünk El Salvadorban, Hondurasban és Guatemalában a női jogok megsértése témában. A konkrét gyilkosságokon túlmenően, amiről ma beszélünk, azon vagyunk, hogy horizontálisá tegyük ezeket az erőfeszítéseket, minden együttműködési kapcsolatrendszerünkben. Konkrét példa megint csak Guatemala, ahol Mesele Henero néven működik egy kerekasztal, ahol összeülnek az együttműködésben érintett civil szervezetek, donorok, és megvitatják, hogy hogyan lehetne a nemek közötti egyenlőség témáját horizontálisá tenni egyre több területen. Eddig csak az együttműködésről beszéltem, most röviden megemlíteném, hogy mit teszünk a politikai párbeszéd szintjén. Nyilván ezt a kérdést, ezt a problémát újra meg újra minden szinten megfogalmazzuk. Például emberi jogi párbeszédet folytatunk Mexikóban, és ennek fontos fejezete a femicide, és a nők jogai, és folyamatosan ö, nyilatkozatokat teszünk konkrét gyilkosságok kapcsán a helyi sajtóban. Ezzel is próbáljuk megerősíteni a helyi stratégiák felállítását, működtetését. Eljárunk ülésekre, ahol a helyi erők próbálnak összefogni a probléma visszaszorítása érdekében. Köszönöm, hogy meghallgattak. Mi is köszönjük. Úgy látom, hogy elég sok kérdés felmerült itt, és az egyik ezek közül gyakran az, hogy mi a helyzet más régiókban, Közép- és Dél-Amerikában, Feminicide ügyben. Erre most talán választ kapunk, ha meghallgatjuk az ENSZ főbiztosát, aki ebben az ügyben illetékes, megadom a szót mindjárt, és szeretném, hogyha a vita most kiterjedne a többi országra is, Etűvine Fieres López asszony kap szót, majd az Európai Bizottságtól, aki a nők elleni erőszak megszüntetésén munkálkodik Mexikóban, és itt van körünkben a spanyol külügyminiszter, emberi jogi felül, külügyminisztérium kül, emberi jogi felelőse is, majd neki is megadom a szót, röviden, hogy tájékoztasson minket a régióban tapasztalható helyzetről, Mexikóról pedig az ENSZ főbiztosra fog nekünk most beszélni. Perez López asszony kap először szót. Muchas gracias. Este, me presento, soy del... Köszönöm szépen. A nők elleni gyilkossággal foglalkozó bizottságban dolgozom Mexikóban. Legfőbb célunk az, hogy Mexikóban a kislányok és nők jogait próbáljuk meg érvényesíteni, a ellenük el, végrehajtott gyilkosságok lehető leggyorsabb megszüntetésével. 2007-ben Mexikóban megszüntetett az a törvény, az a jogszabály, mely kimondja azt, hogy a nőknek joga van az erőszakmentes élethez. Ez egy nagyon fontos mérföldkő a küzdelem történetében. Ekkor kezdtük el ekkor kezdtük el a tapasztalatok megosztását más országokkal. Nagyon komoly referenciapont tehát ez a jogszabály, hiszen ekkor kezdünk el beszélni nők elleni gyilkosságról. Extrém nemi jellegű erőszakról, illetve gyilkosságról beszél, beszélhetünk. Nagyon fontos a büntetlenség kérdése, illetve maga a definíció is a nők elleni gyilkosság kérdése is. Ugye emberöléssel végződik, emberölés, az emberölés egyik fajtája a feminicidium. A mexikói államban, illetve Mexikóban 8 olyan állam van, amelyek jogszabályban is foglalkoznak már a feminicidiummal. A nőknek tehát joga van a erőszakmentes élethez, ahogy ezt egy jogszabály kimondta 2007-ben. A mexikói köztársaságnak két szövetségi hivatala, két olyan jogszabályt is megfogalmazott, illetve létrehozott, amely ezt kívánja szentesíteni, illetve a gyakorlatba is átültetni. Nos, Mexikó mindig is élen járt abban, hogy a hogy költségvetése ö, foglalkozik ezzel a kérdéssel. 2007-ben ez 14 millió euró volt, idén viszont már több mint 800 millió eurónyi költségvetési összeggel, összeget fordítunk a nők elleni gyilkosságok kérdésére. Nos, Mexikóban nem csak arról van szó, hogy tipifikáljuk ezt a fajta gyilkosságot arról is szó van, azt is megpróbáljuk normalizálni, hogy hogyan lehet a nyomozásokat levégezni, elvégezni, illetve az igazságszolgáltatási fázist hogyan lehet úgy elvégezni, hogy a diszkriminációra ne legyen szükség. Sokszor a diszkrimináció miatt az az alapfeltételezés, hogy a nő volt túlságosan hivalkodó, ezért került sor a gyilkosságra. Azon a területen is sok a teendő, hogy hogyan lehet megelőzni az ilyenfajta büntetteket, bűncselekményekre. 2010 óta létezik a mi bizottságunk, felvesszük és tartjuk a kapcsolatot a mexikai államokkal, és külön központokon hoztunk létre, ahol pszichológiai segítségre, ügyészi, nyomozati segítségetre tarthatnak számot az érintettek és családaik. Ezen női igazságszolgáltatási központok olyan helyek, ahova a nők szabadon eljuthatnak. Itt szakértő foglalkozik velük, elmes, elmondhatják, hogy mi is történt velük. És felderítik a szakértők segítségével azt, hogy pontosan milyen bűncselekmények estek meg velük. A szakértők aztán felmérjük, hogy milyen szükségletei vannak a szóban forgó nőknek, hogyan kell őket védeni, van-e sérülésük, szükség van -e arra, hogy elszállásolják őket milyen életmentő intézkedésre van szükségük. Nagyon fontos az, hogy az igazságszolgáltatás is részt vesz, közreműködik ezen közpéntek, központok működésében. Sajnálatos módon nem minden esetben szükség, nem minden esetben történik meg a feljelentés, Főként azért, mert félnek az áldozatok, főleg akkor, hogyha egy családtag követte el az erőszakos cselekményt, és úgy vélik, hogy ilyen esetekben nem megoldott a védelmük. Az mexikói nők 80%-a arról számol be, a nők elleni helyes mit az előadó, a diszkriminatív diszkrimináció áldozatainak 80%-a eljutott valamilyen hasonló helyre Mexikóban, vagy feljelentést tett, de úgy vélte, vagy úgy érezte, hogy nem kap megfelelő segítséget, védelmet. Egyébként az Európai Unió is, illetve az Európa Tanács is foglalkozik ezzel a problémával, ott mi is részt vettünk megfigyelőként. A híres campbell esetben sikerült azt elérni, hogy megszülessenek az emlékművek vagy síremlékek. Bizottságunk, bizottságunk együttműködik a családokkal, és és nem sokára azt gondolom, hogy véglegesítjük és fölállíthatjuk végre ezt az emlékművet. Köszönöm szépen. Jiménez asszonynak fogom megadni az, a szót. A spanyol külügyminiszter, külügyminisztérium emberi jogi osztályának képviseletében. Presidenta, muchas gracias Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon örülök annak, hogy, meg, ahogy ellátogathattam ide erre a bizottsági meghallgatásra Nők elleni gyilkosságról van szó. Többször elhangzott már, hogy pontosan miről van szó, úgyhogy ezt nem is vételném meg. Ez egy nagyon tágértelmű fogalom, konceptuális szempontból is, sokféle megjelenési formája van, illetve földrajzi elterjedései is jelentős, nem a világ egyetlen régiójára összpontosul ez a probléma. szeretnék arra utalni, hogy a nők elleni gyilkosságok elleni harcot csak úgy lehet hatékonyan folytatni, hogyha megfelelően elemezzük a problémát, hogyha a büntetlenség ellen fölvesszük a harcot, illetve hogyha megpróbáljuk tájékoztatni, oktatni a lakosságot. A Campo Algodonero ítéletről sokat beszéltünk, Azért is fontos ez az ítélet, mert mind a három elemet egyesíti, és köszönetet mondok Ruiz úrnak, aki kiválóan ismertette ezt, a, ezt az ítéletet, illetve hogy ennek, ennek milyen jelentősége van. Nem csak Mexikó szempontjából fontos ez az interamerikai bíróság ítélet, hanem az egész latinamerikai kontinensre kontinens szempontjából fontos lesz, hiszen ugye egy interamerikai szervezetről van szó. Az ítélet ajánlásokat is tartalmaz, illetve kötelező érvény megfogalmazásokat is. Szeretnék arról beszélni, hogy Spanyolországban mit tettünk ebben a kérdésben, és ez egyfajta elképzelés sorozatot nyújthat az Európai Uniónak is. Nagyon fontos az, hogy megnézzük azt, hogy a harmadik országok, hogy monitorozzuk azt, hogy a harmadik országok mennyire tartják be a nemzetközi egyezményeket ebben a témában. Ott van például a Campo Algodonero ítélet. Ez egy, ezt az, ennek az ítéletnek az alapja az, hogy a latin-amerikai latin-amerikai országok különböző intézményeket önkéntesen aláírt, például a Belendo Parai egyezményre gondolok a nők elleni erőszak témájában. Ez tehát a kiindulási alap. Az e- Emberi Jogi Hivatal a spanyol külügyminisztériumban megpróbálja azt elérni, hogy a latin-amerikai illetve spanyol-amerikai államokkal folytatott párbeszédében az emberi jogok, illetve a nők elleni gyilkosságok különös fontosságot élvezenek. Tehát egyfajta politikai dimenziója is van ennek a harcnak. Ebben konkrét ö, lépések is vannak. Kettőt emelnék ki. Például Cartagena de Indiosban, Indiasban 2011. júliusában sor került egy szemináriumra ebben a témában. Ott törvényszéki orvosok, bírók, bírák, ügyészek vettek részt, és ezen szemináriumon a Campo Nero ítélet következtetéseiről, tanúságairól volt szó. A második dolog, amit kiemelnék, egy olyan nemzetközi egyezménynek a meghozatala, olyan egyezménynek a meghozatala reményeink szerint, amely a nyomozást egységesíteni nemzetközi szinten. Idén került sor egyébként az első ilyen megbeszélő találkozóra Panamában. Spanyolország úgy véli, hogy koordinációs szerepe van ebben a témában, hiszen a spanyol kormány nagyon odafigyel a nemi jellegű vagy nemmel kapcsolatos kérdésekre, illetve fontos azért is, mert szoros kapcsolatot ápolunk Latin Amerikával, illetve Spanyol Amerikával. Az Európai Unió és az Európai Parlament már számos állásfoglalást és nyilatkozatot tett a feminicidium témájában, Latin Amerikával kapcsolatban. Ugyanakkor úgy vélük, hogy az Európai Uniónak politikai szinten és cselekvés szinten is még komoly tennivalói vannak. A nemzetközi fórumokon, a kétoldalú emberi jogú párbeszédeken is ki kell emelni a feminicidiumot, például a következő 2012-es Európai Unió Latin Amerika, Karib-tengeri csúcson is ki kell ezt emelni. Aztán konkrét lépésekre is szükség van. A demokrácia és emberi jogi Európai Uniós eszköznek finanszíroznia kéne például olyan dolgokat, mint a, a megfigyelő megfigyelőközpont, vagy különböző technikai csoportok munkája, vagy a különböző guideline-ok megvalósítása ebben a témában. Az Európai Unió delegációit, illetve a tagállamok nagykövetségeit lehetne felhasználni ezen a területen kapcsolattartónak. A nyomozásról szóló egyezményt még egyszer kiemelném, Szeretném ennek megvalósításához kérni az Európai Parlament segítségét. Ugye Panamában lesz az év végén az első ilyen találkozó. Azt hiszem, hogy egy hasonló egyezmény nélkül értelmetlen tovább folytatni a harcot a nők elleni erőszak témájában. Köszönöm szépen a konkrét felszólításait az Európai Unió felé. És Ön azt mondta, hogy fontosnak tartja, hogy az Európai Unió latin-amerikai csúcs találkozón 2012, 2012-ben ez a probléma napirendre kerüljön. Jared asszonynak fogom megadni a szót. Az emberi jogi főbiztosság irodájából, és kérdezem, hogy Latin-Amerikán kívüli más területekre is tudná koncentrálni. Köszönöm szépen, Köszönöm ezt a lehetőséget, hogy hozzászólhatok. Az ENSZ főbiztosságá, emberi jogi főbiztosságától vagyok itt, és a nemzetközi aspektusokra fogok koncentrálni. A Európai Uniós szinten és regionális kapcsolatokon kívül egyéb aspektusokra szeretnék koncentrálni. Szeretném elmondani, hogy az emberi jogi főbiztosságnak milyen lépései voltak eddig, az nemi alapú gyilkosságok megszüntetése érdekében. Számos kérdés felmerült ma itt. Valóban globális jelenségről van szó, mindenhol sor kerül ezekre. Bizonyos közösségekben azonban ez már borzasztó méreteket öltött különböző manifestációi meg van, valósulnak meg ennek, a, ezeknek a gyilkosságnak vannak a becsületgyilkosságok, aztán van a családon belüli erőszak, aztán a boszorkánysággal vádolnak nőket egyes esetekben, a partner erőszakossága miatt lesz áldozata a gyilkosságnak a nő etnikai vagy más megkülönböztetés miatt ölik meg. Guatemala, El Salvador, Mexikó, Gána, Afganisztán és Irán esetében merültek föl különböző vagy látogattunk el ezekbe az országokba, és vetettük föl ezt a kérdést. A szociogazdasági és jogi keretet meg kell vizsgálni, amelyben sor kerül ezekre a gyilkosságokra. Ezek a gyilkosságok azt mutatják, hogy a kulturális normák és az erőszak alkalmazása összefüggnek. A, speci- a külön jelentéstevő megvizsgálta ezt a jelenséget, és ez gyakran a túlságos diszkrimináció konzekvenciája a, a nők elleni gyilkosság, a büntetlenség pedig a norma. A nők gyakran az állam azzal szembesülnek, hogy az állam kudarcot val, és nem tudja őket megvédeni. Ennek súlyos következményei vannak. Szeretném elmondani, hogy a nők elleni erőszak különleges jelentéstevője a 2012-es éves jelentést, amelyet az Emberi Jogi Tanácsnak ír, a, a nemi alapú gyilkosságoknak fogja szentelni. Globális trendeket is megállapítunk ebben. Ennek a jelentésnek az előkészítéseként Jövő héten, október 12-én New Yorkban lesz egy szakértői konzultáció, és 2012. júniusában mutatjuk be a tanácsnak a jelentést. A jelentésnek a célja az, hogy jogi eh, keretet, eh, intézkedéseket, intézményi válaszokat eh, tudjon nyújtani annak érdekében, hogy a nőket megvédje a gyilkosságoktól. Az emberjogi főbiztos 2010. novemberében részt vett egy olyan konferencián, amely az akadályokról és a kihívásokról szólt, amelyek a nők elleni és lányok elleni erőszakok feltárása, büntetése előtt állnak. Végül pedig a közép-amerikai regionális hivatalunk együttműködésben El Salvadorral egy gyakorlati iránymutatást dolgoz ki a nőgyilkosságok áldozatainak, illetve nőgyilkosságok elkövetőinek feltárására. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Tehát egy külön jelentés fog készülni a nőjogi biztos tollából, amelyet Gustafsson úr, a Nőjogi Bizottság elnöke itt eh, nyilván el fog olvasni, és eh, követni fog. Szeretném elmondani azt is, hogy a szakbizottságunk eh, a Kongói Népi Demokratikus Köztársaságba is egy küldöttséget küld, ahol tömeges nem erőszakra és emellett tömeges gyilkosságokra kerül sor. Két képviselő szeretne még majd hozzászólni, és utána két, beszám, két szakértőnek adom meg a szót. André Kéne asszony, először köszönöm szépen, elnök asszony. Litvánul szeretnék beszélni. kollégáinkhoz hasonlóan én is részt vettem a Hajtúr vezetett delegációban, Mexikóban, májusban. Szeretnék visszatérni erre egy kicsit. Az idő felét azzal töltöttük, hogy a kormány, illetve az ombudsman a kormány képviselőivel és az ombudsmannal találkoztunk, a másik felét pedig civil társadalom képviselőivel töltött tettük. Egyes emberek itt vannak, akikkel találkoztunk Mexikóban annak idején. Nagyon sok benyomást hoztam haza Mexikóból. Azt hiszem, hogy a fő probléma Mexikóban a törvények betartatása, illetve ezek hiánya. Nem az szervezett bűnözés elleni harc kell, hogy az elsődleges prioritás legyen, ez persze nagyon fontos, de ennél sokkal fontosabb a e, törvények betartatása. Hogyha valaki Mexikóban van, akkor láthatja, hogy mennyi e, intézmény van, mennyi törvényt fogadtak már el, hányan dolgoznak ezekben az intézményekben. E, a probléma a végrehajtás hiánya. Nem igazán lehet már más törvényeket elfogadni. Ez összefügg, ez vonatkozik a nők elleni gyilkosságokra, a büntetlenségre és a szervezett bűnözés elleni harcra. A másik probléma, amelyet szeretnék említeni, ez az oktatás. Nagyon sok emberrel találkoztunk, de nem találkoztunk az oktatási miniszterrel. Ugyanis a sztereotípiák elleni harc, ez nagyon sok energiát igényel. Kulturális különbségekről, hagyományokbeli különbségekről beszéltünk ma. Ezt azonban meg kell tanítani a gyerekeknek az iskolákban. És hogyha újra Mexikóban látogatnék, akkor szeretnék az oktatási miniszterrel találkozni, és szeretném megkérdezni tőle, hogy a gyerekek az emberi jogokról felvilágosítást kapnak-e. Az emberi jogokról oktatnak-e? Ez a tanterv részét képezi-e? Ezeket pedig iskolákban és egyetemeken oktatni kell. Többet kell beruháznunk, befektetnünk a fiatalokba, akik az iskola elvégzése, az egyetem elvégzése után tudatában vannak az emberi jogoknak. Sokat tanulunk az iskola, a mm, családban, de ezt aztán nem valósítjuk meg az életben gyakran. Még egy dolog, amely a közintézmények megerősítését célozza. Igen, ez nagyon fontos probléma. Az Európai Uniónak nagyobb figyelmet kell erre fordítani. 9 millió eurót fordítunk Mexikóban erre a kérdésre. Ezeket hatékonyan kell elkölteni. Az oktatásra, képzésre kell koncentrálnunk, a közintézményekben dolgozók megfelelő felkészítésére. Ez az a terület, amelynek nagyobb figyelmet kell szolgálnunk, ö, szentelnünk. Még egy dolog. Nem hanyagolhatjuk el az NGO-kat. Több figyelmet kell szentelnünk nekik is, nem csak azoknak, amelyek a nők elleni gyilkosságokkal foglalkoznak, de másoknak is, amelyek a civil társadalom megerősítésén dolgoznak, ez kell, hogy maradjon az egyik prioritásunk az Európai Unióban. És hogyha megoldjuk ezeket a problémákat, akkor felmerülnek majd a, ö, akkor a többi probléma eltűnik, mint például a szervezett bűnözés, illetve a büntetlenség. A legfontosabb a törvények végrehajtatása. Köszönöm szépen, Roméva úrnak adom el a szót. Köszönöm szépen. Felveném a fonalat, ott, ahol eh, abba hagyta az előttem szóló. Valóban a büntetlenség a legsúlyosabb gond, tehát a büntetlenség ellen kell föllépni. Pérez López asszony válaszára nagyon kíváncsi voltam a Campalgodonérói ítélettel kapcsolatban, de még így is vannak bennem kételyek. Nem tudom, hogy Medina Rossas és Ruiz urak, hölgyes úr tudnak erre, tudnának erre válaszolni. Ugye külön nyomozásra volt szükség a Campalgodonero esettel kapcsolatban, illetve hogy a kormány által küldött és a nyomozással megbízott hivatalnokok mennyiben látták el feladatukat, és mennyiben nem. Tudni szeretném ennek az eredményt. Aztán az ítélet közétételével kapcsolatban szeretném tudni, hogy mi a helyzet, vajon a hivatalos közlönyben megjelent-e ez az ítélet. Úgy tudom, hogy nem. Aztán hozzáférhetnek-e az eltűnt, eltűnt vagy elhunyt nők családjai a szükséges információkhoz. Én még mindig úgy tudom, hogy nem. Aztán a kompenzáció kifizetése, azaz az áldozatoknak kifizetett kárpótlás kérdéséről van szó. Sokszor ezt a, ezt a szövetségi szintről kell kifizetni. Nem tudom, hogy itt mi a helyzet. Az ítéletnek nagyon sok olyan konkrét pontja van, ami nem valósult meg. Kérdésem, hogy mi a helyzet ezzel kapcsolatban. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót szakértőinknek, két szakértőnknek, 5 percben, ha egyetértenek. Medina Rosas asszony először. Gracias. Eh, bueno, trataré de... Köszönöm szépen. Próbálom csöpört, csoportosítani a válaszokat, illetve az ötleteimet, elképzeléseimet. A mexikói, illetve latinamerikai nőgyilkosságokkal kapcsolatban ki kell azt emelni, hogy vajon honnan is eredhet ez a, ez a jelenség. A Capo Algodonerói ítélet világosan fogalmazott. A fő indoka ezen bűncselekményeknek a diszkrimináció. Ez tehát a fő tengely, a, a gerince a problémának. Ez magyarázza azt, hogy miért nem valósulnak meg a lépések, miért foszlanak, szétválnak semmivé a kormány, vagy regionális, vagy helyi szinten hozott döntések. Kilencvenhárom ban kezdtünk el beszélni arról, hogy Ciudad Juárezben létezik ez a probléma, akkor tudta meg a világ, hogy eh, ez a gond létező gond, és azóta egyre több városról került, eh, városról került szó. De miért ismerjük jobban Ciudad Juarez esetét? Azért, mert ott a civil szervezetek sokkal jobban részt vesznek a probléma megoldásában. Nagyon odafigyelnek arra, hogy dokumentáljuk az eseteket, hogy, hogy a feljelentések sorsát figyelemmel kísérjük, hogy megnézzük, a, hogy nyomon kövessük a folyamatot. Nagyon hálásak vagyunk azért, hogy ezt a témát a politikai párbeszédben, az együttműködésben, az Európai Parlament nyilatkozataiban, állásfoglalásában, Espen asszony nyilatkozatában. Tehát, hogy ez a téma megjelent ott, hogy központi szerepet kapott, hiszen hogyha nincs olyan, aki, aki elmondja, hogy miért ő miért bűn egy ilyen gyilkosság, aki, hogyha nincs olyan, aki nyomon követni az eseteket, akkor elsikadnak ezek az esetek, és továbbra is büntetlenség a sorsa az elkövetőknek. Argentinában, Nicaraguaban, Guatemalában, vagy akár Európában, afrikai országokban is jelen van ez a probléma, az ottaniakkal is fenntartjuk a kapcsolatot. Nos, Mexikó és a közép-amerikai vagy latin-amerikai régió különös jellegzetessége a büntetlenség, illetve a jogszabályok alkalmazásának eklatás hiánya. Éppen azért nagyon fontos, hogy a párbeszédekben, tehát az EU, Latin Amerika párbeszédekben erre a témára mindig odafigyeljünk, nem csak a mi vagy mit kérdésre kell válaszolni, hanem a hogyan kérdésre is. A cselekvési tervekben is. A cselekvési tervekre ugyanolyan hangsúlyt kell fektetni, mint például a nyilatkozatokra vagy állásfoglalkozásra. A monitorozásra nagyon nagy szükség, van, hogy valóban megvalósulnak-e a cselekvési tervek. A szakértők valóban részt vettek a folyamatban, de kérdés az, hogy vajon megfelelő szakértők voltak -e ott. Valóban ezekre a szakértőkre volt szükség, a civil társadalom, civil társadalom képviselőire, vagy akik ismerik megfelelően a civil társadalmat. Mert lehet, hogy nem megfelelő tanácsokat adtak ezek a szakértők. Lehet, hogy ebben és ered a probléma. Lehet, hogy pontosan ezért nem tudnak megvalósulni a jogszabályok. Hogyha az alapvető ok a diszkrimináció, akkor olyan mechanizmusokra van szükség, amely feltérképezi a diszkriminatív megnyilvánulásokat, a diszkriminációt általában. Különben nem lesznek eredményeink. Ezért kezdtem úgy, hogy azt mondtam, hogy amikor, hogy az előző évek, vagy az első években, amikor elkezdtünk foglalkozni a nők elleni gyilkosságokkal, sokkal kisebb számú gyilkosságról volt tudomásunk. Most viszont sokkal nagyobb számú gyilkosságról. A diplomáciai nyomás, illetve az együttműködés rendkívül fontos ebben a kérdésben. Közös érdekünk, hogy fényderüljön ezen gyilkosságokra, illetve hogy megelőzzük azokat a jövőben. Köszönjük szépen! Eh, Köszönöm szépen, próbálok gyárs, gyorsan válaszolni a feltett kérdésekre. Először is az áldozatok kérdése, az áldozatok hangjának meghallása nagyon fontos eh, nekünk az interamerikai rendszerben is. Az interamerikai bizottság feltette azt a kérdést, hogy milyen közpolitikákkal eh, lehet ezt megoldani. De az olyan közpolitikák, amelyek nem veszik figyelembe az áldozatokat, mindenképpen hanyatlásra vannak ítélve. Romeva Ruada úr kérdése az áldozatokról, a női gyilkosságok áldozatáról. Nos, általánosságban vidéki munkás, dolgozó nőkről van szó, gyermekekről, kislányokról, akik tehát szegények, dolgoznak. Vannak középosztálybeli vagy felső középosztálybeli áldozatok is, de a nők túlnyomó része ilyen nehéz helyzetben lévő védettséget nem, nem élvező nő. Az interamerikai két szervezet, a bizottság és a bíróság szeretné a lehető legjobban megismerni az áldozatokat, tehát úgy gondoljuk, hogy adatbankokra van szükség, hogy nyilvánvalóan kiderüljön, kikről van szó, kik estek áldozatául ennek a jelenségnek, különben ha nem ismerjük az áldozatok az áldozatokat pontosan, akkor nagyon nehéz felvenni a harcot a jelenséggel. Howitt úr feltette azt a kérdést, hogy mit lehetne tenni ebben a kérdésben. Illetve, hogy, mi, mi, hogy az Európai Unió, az Európai Parlament megfelelően segítsen -e. Nos, 2007-ben az igazsághoz való a, a, áldozatul esett nők igazsághoz való jogáról hozott egy, egy döntést az inter, interamerikai két szervezet. A kérdés az, hogy, hogy ez ügyben történt-e bármilyen javulás, valóban betartják-e az államok ezeket az ajánlásokat. Aztán az ítéletek vagy jelentések tartalmának ajánlásainak megvaló, megvalósítását mindenképpen monitorozni kell. Háromféle indikátorunk vagy jelzőnk van. Vannak normatív indikátorok, tehát megnézzük azt, hogy létezik-e a megfelelő jogszabály az adott országban, hány olyan törvény van egy adott országban, amelynek célja az, hogy megállítsa vagy megelőzze a nők elleni gyilkosságot. Hány ilyen jogszabály van tehát? Tehát jogi, adminisztratív eszközökről van itt szó. Ez az egyik indikátorunk. A következő az előrelépést mérő jelző vagy indikátor. Hány találkozó, ülés, szeminárium, tanfolyam szól erről a témáról. Ilyen költségvetéssel rendelkeznek ezen előadások, szemináriumok, tanfolyamok. Aztán a harmadik kérdés, vagy a harmadik ö, ö, indikátor, ez pedig az eredmények indikátora. Például, hogy hány olyan tisztségviselő van, akit elítéltek azért, mert nem megfelelően végezte a dolgát. Tehát itt rendőrökre, ügyészekre, nyomozókra gondolok, akik nem tették dolgokat a nők ellen elkövetett gyilkosságok felderítésével, megítélésével kapcsolatban. Elképzelhető, hogy minden erőfeszítésünk hiába való, hogyha ezen harmadik indikátor nem elégséges. Azt mondta Andrikén asszony, hogy Mexikóban a legfőbb probléma, hogy a jogszabályokat nem alkalmazzák. Nos, ez az egyik probléma, a másik probléma pedig a sztereotípiákban való gondolkodás. Az összes indikátort vagy jelzőt figyelembe kell tehát venni, azt gondolom, hogy nem részekben kell vizsgálni ezt a problémát, hanem holisztikusabban. Még egy témáról szeretnék beszélni. Az európai együttműködés kérdése. Nem arról van csak szó, hogy az Európai Unió a civil szervezetekkel és az országokkal együttműködik, hanem arról is, hogy például az interamerikai szervezetekkel is együttműködik Európa. A Strasburgi emberi jogi bíróságnak évente 57 millió euró a költségvetése, és Kosztarikában a mi bíróságunknak 2 millió dollárunk van évente. Tehát a Kosztarikában ülésező interamerikai bíróságról van szó. A bizottságnak pedig 4 millió bizottság költségvetése van, és ugyanakkor Európa együttműködik Latin Amerikával. Köszönjük. Köszönjük szépen. Ha összefoglalhatom az önök által elmondottakat, akkor mindketten leszögezték, hogy nagyon oda kell figyelnünk az áldozatok kompenzációjára, kezelésére, és itt a megöltek szülei ö, is fontos szerepet játszanak, hiszen szenvedésüket esetleg áttranszponálhatják egyfajta küzdelembe, és önök fontos szószólói lehetnek ennek a harcnak. A második leszögezni való, Rasszony asszony által elmondottakban az, hogy meg kell szüntetni a büntetlenségét az elkövetőknek. nem csak a magukról a konkrét gyilkosokról van szó, hanem mindazokról, akik mögöttük, mellettük állnak, akik ö, bújtatják őket. Tehát itt az ideje valóban arról is szólnunk, hogy mit tehetne a Nemzetközi Bíróság. Nyilvánvaló, hogy ez a téma nem csak latin-amerikai probléma, világszerte probléma a büntetlenség, és komoly intézkedésekre lenne szükség a büntetlenség visszaszorítására. Köszönöm Cortes László úrnak, hogy eljött. Novemberben, amikor majd önökhöz látogatunk, akkor gondolom folytatjuk ezt a vitát. És mielőtt megadom a szót, Gustafsson úrnak is szeretnék köszönetet mondani, aki a Nőjogi Bizottság elnökeként volt ma itt jelen, és remélem, hogy sokszor fogunk még találkozni. Most Cortes Lastra kap szót. Sí, muchas gracias, president. Köszönöm szépen, elnök asszony. Rendkívül röviden fogok fogalmazni. Úgy vélem, hogy a mexikóiak pontosan tudják, hogy eh, milyen problémával kell küzdeniük. Egy nagyon nagy és fontos országról van szó, Éppen ezért úgy gondolom, hogy Mexikó egyedül is képes megoldani ezt a problémát. Ugyanakkor néha azért hasznos az Európai Unió együttműködése és segítsége. Ugyanakkor az Európai Unió és az Egyesült Államok része a problémának, hiszen mi vagyunk a legnagyobb fogyasztói annak a kábítószernek, amely okozza részben ezeket a gyilkosságokat. Így aztán mi is okozói vagyunk indirekt módon ezen gyilkosságoknak. Kérdés az, hogy hogyan, hogyan lehet segíteni, hogyan lehet megoldani ezt a problémát. A külügyi szolgálat például itt Európából hogyan, milyen konkrét lépésekkel segíthet? Az együttműködés nyilván nem hoz azonnali eredményeket, sajnálatos módon. Nemrégiban jártam a Mexikói Szövetségi Rendőri Hivatal, vagy Nyomozói Hivatal hírszerző hivatalában, és láttam, hogy milyen eredményeket értek el. Azzal kapcsolatban, vagy arról beszélgettük, hogy milyen technológiai segítséget lehet nyújtani a bíró, bíráknak, a nyomozóknak. Hihetetlen munka áll még előttünk nyilván a megoldást nem holnap fogjuk tudni szállítani. Nagyon komplikált a helyzet. Azt gondolom, hogy egyértelműen együttműködésre van szükség, hiszen mi is felelősek vagyunk a probléma kialakulásáért. Mexikóval, illetve Közép-Európával együttesen kell próbálni megoldatni ezt a kérdést. És a közép-amerikai helyzet nagyon aggasztó számomra, nem csak Mexikóban mondom, tehát Közép-Amerikában is, Lehetséges, hogy együttműködésünk nem hoz azonnali gyümölcsöket, de tudjuk, hogy milyen gondokkal küzdenek, csak az együttes munka lehet, hogy nyújthat segítséget, és nagyon-nagyon aggaszt, hogy egyre nő az áldozatok száma. száma. Most egy gyors példával élnek, Spanyolországról fogok beszélni. Spanyolországban hihetetlen az átláthatóság, és a nők elleni, illetve nemi alapú ö, ö, erőszakról vagy gyilkosságokról ö, szóló ö, törvény ö, már régen megszületett, de sajnálatos módon hihetetlenül nagy még mindig a bűncselekmények aránya. Tényleg mindent megtettünk azért, hogy együttműködjük az ügyészségekkel, a nyomozókkal, stb. stb., de az esetek száma hihetetlenül majd még mindig. Nos, remélem, hogy az együttműködésünk a mexikói közép-amerikai régióval segíti majd a megoldást, nem új problémákat szül. Köszönöm. We have to, uh, Köszönjük szépen. Le kell zárnom most a meghallgatást. Következő ülésünk október 5-én lesz, délután 3-kor. Akkor pedig a külügyi bizottsággal fogunk együttesen ülésezni, valamint a fejlesztési bizottsággal, és a Szaharov díj kiosztása odaítélése lesz a fő témánk. A következő rendesülésünk pedig október 17-én lesz. Köszönöm, hogy nagy számban jelen voltak.